a frakciók hozzá szólóinak, akik a különböző érzékenységgel, szenzibilitással, de mindenképpen alapvető hozzájárulást teljesítettek ebben a vitában. Mindenképpen áttekinthetőséget kérünk mindannyian. Ez hiányzott, amikor elkezdtük a munkát a konkrét helyzetben, és szeretnék köszönetet mondani Malmström biztos asszonynak is azért a lelkesedésért, amit itt mutatott nekünk, a a kötelezettségek megosztásának koncepciója iránt mutatott, és amit mindenképpen be fog majd mutatni az Európai Tanácsnak is. Hogyha pedig eh, sikerül ott eredményeket elérni, az nagyon jó lesz. Nagyon nehéz lesz összefoglalni eh, a jelentést, a következőkre szorítkoznék csak ezért. Rendkívüli különbségek vannak a világnak, Európának az északi és déli részének fejlettsége között. Különböző demokratikus struktúrák alakultak ki a világ északi féltekéjén és déli féltekéjén, és különböző féleképpen veszik figyelembe az emberi jogokat. Azonban éppen ezért a humanitárius politikánk csak része lehet a megoldásnak, ez sokkal nagyobb stratégiai keretbe, támogatási keretbe kell helyeznünk intézkedéseinket, amely a strukturális okait szünteti meg az észak és dél közötti egyenlőtlenségnek. Hogyha ehhez kezdünk, akkor mások is követni fognak, és mindannyian egy jobb világba fogunk élni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom a közös vitát. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. L'ordine del giorno reca gli interventi di un... A következő napi rendi pont az egyperces hozzászólások fontos politikai kérdésekről. Higgins úrnak adnám meg elsőként a szót. Elnök asszony! Az Európai Unió arra kell, hogy törjön, hogy jelentősen csökkentse a súlyos és a halálos közúti baleseteket, és növelje a közút biztonságot. Nem fogadom el, hogy 2013-ig eh, kellene várni az európai útlevél, az európai um, jogosítvány bevezetése érdekében. Ennek csak a modellje van fenn, áll fenn ma, de hát mit jelent ez, mit érez? Ne felejtsük, hogy azt kérjük az út, a közúti forgalomban résztvevőktől, hogy legyenek óvatosak. Ám hogyha a politikai szándék fennáll, kihasználhatjuk a modern technológiát, felgyorsíthatjuk,

felszóltom tisztelt képviselőtársaimat viseljük jobban szvünkön közös európai értékeink védelmét. köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Kutas képviselő kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Idén a, szepara, a magyar szeparatista tüntetése Romániában több esetben megtörtént, és egy radikalizmus súlyosbodott, különösen az állami képviselők nyilatkozatai következtében, illetve az egyik európai parlamenti képviselő alelnökének nyilatkozata miatt is. Ez fokozza az ellentmondást a román és a magyar népesség között. Provokációra került sor, amit a szélsőséges magyarok hajtottak végre, akik megtámadták egy román 1848-as hősnek a képét. Elítélem ezeket a szélsőséges megnyilvánulásokat, és kérem, hogy a hatóságok ne legyenek bűntársai ezeknek a helyzeteknek, és felhívom az európai intézményeket, hogy járuljanak hozzá az etnikai gyűlölet felszámolásában egy olyan területen, ahol a múltnak a kérdéseit, problémáit európai szellemben kell megoldani. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, most pedig megadom Mirski képviselőnek a szót. Paldies. Godac Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Egy kérdést szeretnék feltenni. Mit gondolnak? Elképzelhető, hogy Belgiumban bezárnak egy francia iskolát. Elképzelhető volna-e az, hogy Franciaországban egy német iskolát zárnak be? Hát kérem szépen, ez elképzelhetetlen, de Lettországban, ahol az orosz anyanyelvű lakosság részaránya 40%-os, igenis elképzelhető az ilyesmi. Máma éppen máma. A lett parlamentben a nacionalisták, a nácik azt mondták, hogy népszavazást írnak ki a lett országi orosz iskolák bezárásáról. Ugyanakkor Knut Wallenberg pedig idejön, és azt mondja, hogy büszke Lettország integrációjára. Azt hiszik, hogy tréfálok? Hát nem tréfálok, kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim. Mi történne, hogyha bezárnak a lettországi orosz iskolákat? Hát megválaszolhatom a magam által feltett kérdést, polgárháború törne ki. Ha az Európai Parlament nem válaszol erre a lettországi radikalizmusra, akkor holnap már túl késő lesz. Köszönöm szépen. Grazie. La parola all'onore. Köszönöm szépen. Bilbao képviselő kapszót. Presidenta, la crisis nuclear de Japón Elnök asszony, az atomenergia válság, amit Japánban láthatunk, nem szabad, hogy mindennapi gyakorlattá váljon. Mindenképpen szükségünk van a biztonságra, az átláthatóságra, és gondoskodnunk kell arról, hogy az atomenergiát hasznosító országok bezárják az előregedett erőműveket a műszaki intézkedéseknek gondoskodniuk kell arról, hogy világosan lássuk, mi az, amit még utólag tennünk kell a fenntartható fejlődés érdekében, hogy elhagyjuk végre az atomenergiát. Például a gajonai erőműre gondolok, 80 kilométeres körzetében ennek az erőműnek, több millió ember él. Ezen kívül azt is látnunk kell, hogy milyen biztonsági intézkedéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy a hatalmas katasztrófák ne ismétlődhessenek meg a jövőben. Mi az, amit együtt tudunk tenni egységesen itt Európában? Elnök, köszönöm szépen. Arkin képviselő kap szót. E Elnök asszony, az ír bankok megsegítését nehéz, de öm, fenntartható intézkedésnek nevezték a döntéshozók. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez semmiképpen sem fenntartható hiszen az ír um, állampolgárokat sújtja ez. 70 milliárd eurót kellett fizetni, és most a 200 milliárdot, amelyet az LKB adott, nem is számolom ide. 4,4 millió állampolgára van Írországnak. Hogyan tudják ezt finanszírozni? minden állampolgára körbelül 160 ezer euró jutott azért, hogy a bankokat eh, kifizessük, és akkor még a kamatokat nem is számítom ide. Összehasonlítom, Franciaországban 62 millió lakos van, Nos, ebben az esetben egy trilliárd eurót jelentene ez Franciaország számára. Ez fenntartható, kérdezem én. Ezen felül arról is hallottunk, hogy ez nem az euró krízise. Hogyha az Európai Bizottság ezt nem ismeri be, akkor az európai zóna, az eurózóna jövője kerül veszélybe, nem csak Írországé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Juncker az képviselő kapszót. Buonanotte, grazie signora Presidente. Eh, nell'attuale crisi economica internazionale la Catalogna presenta sintomi molto positivi. Köszönöm szépen. A gazdasági válság következtében Katalóniában is eh, megnövekedett eh, a válság, és nagyon sok fiatal, akik munkanélküliek. Az egyik oka ennek, ezeknek a nagy nehézségeknek a, a nagy adónyomás, amit az országunknak kell elviselnie. A GDP több mint 10%-a 10 teszi ezt ki. Katalóniának a gazdasági helyzete egész Európára kihat, illetve a déli részre, és ez az egész Európai Unió számára is probléma ennek következtében. Köszönöm szépen. Posekowski képviselő következik. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. A közelmúltban Litvániában egy oktatási törvényt fogadtak el, amely megváltoztatja az oktatás rendjét oly módon, hogy a lengyel iskolák 15%-át be fogják zárni. Ez megint egy diszkriminációs fellépés, ezzel diszkriminálják a, azt az lengyel kisebbséget, amely generációk óta él ott. Azt követően, hogy nem viselhetnek meg ö, ö, spanyol, ö, lengyel neveket, most egy újabb törvényben az oktatást ö, is büntetik. Ez egy konfliktus helyzetet ad, idéz elő, hasonló helyzet, mint más országokban. Ez egy olyan konfliktus, aminek nagyon rossz következményei lehetnek a helyzet egy problémás helyzet, és az unión belül is vannak ilyen helyzetek. Ez nem csak Litvániának, hanem az egész Európai Uniónak a szégyene. Köszönöm. Köszönöm szépen. Trianta Filides képviselő kapszót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Omen Reuter asszony Jelentésem Törökországról szól, Törökország országjelentéséről szól, és elhangzott, hogy ez a jelentés nem elég kiegyensúlyozott. Nos, a török ciprusiak idejöttek, és azt mondták, hogy az Omen Reuten jelentésben szereplő állítások nem csak a görög, hanem a török cipriótákat is nehéz helyzetbe hozzák. Ne felejtsük, nagyon sok török katona van még a sziget déli oldalán, és hallottuk, hogy Ankara figyelem, figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot, új betelepülőket engedélyez Törökországból, ilyen módon a sziget demokrat, demokratikus struktúr, demográfiai struktúráját változtatja meg, és az egész sziget összetétele megváltozik, ezt nem szabad, hogy megengedjük itt az Európai Unió részéről. Felszólítok mindenkit, hogy határozott jelét adjuk a török cipriótak irányi szolidaritásunknak is. Köszönöm szépen, most pedig Szálavarakos képviselő kapszott. Elnök asszony, Észak Afrikában lángol a világ. Ez igaz. Libyára is. Egyiptomból indult a folyamat, és kiterjedt a térség összes országára szinte. És hát közvetlen kihatása van valamennyi szomszédos országra a térségben. Ezzel egyidejűleg összeütközésbe került egymással Törökország, és Izrael, Irán és Brazília. Törökország ugyanakkor a nyugat számára látszólag olyan fontos, hogy Törökország megengedheti magának azt, hogy minden lehetséges alapelvel szembe helyezkedjen, és mégis e, úgy gondolja, hogy még a csatlakozás felé vezető úton halad előre itt nacionalista e, erőket táplál a politika Törökországban, olyan erőket, amelyek amelyek olyan muszlimok, amelyekhez olyan muszlimok csatlakoztak, akik Európába is egyre nagyobb számba eljutnak. Az a kérdésem tehát, hogy értik-e Európa vezetői, hogy ennek kihatása lesz a stabilitásra és a biztossági rendszerre itt Európában is. Köszönöm szépen. Most pedig Dodz képviselő kapszót. Uh, Elnök asszony, igazából a pénzügyi válság kihatásáról akartam szólni az ír uh, az északír uh, területekre, de ugyanakkor nagy arról kell, hogy beszámoljak, hogy Észak-Írország rendőrségének egy tagját brutálisan megöltöztek. Roman Kér a republikánus terroristák szombat délután mészárolták le. Kerr katolikus rendőrt akkor gyilkos, úgy gyilkolták meg, hogy egy bombát helyeztek el a kocsija alatt. Beült és felrobbant. Felszólítom a házat, hogy szólítsa fel a feleket, hogy fejezzék be a terrorizmust az ír, az íra képviselői valóban polgárháborúba akarják sorol, sodorni az országot. 2010 óta több ilyen autóbombát helyeztek el az íra képviselői a rendőrök autói alatt, szerencsére ez a legtöbb nem robbant fel. Biztos vagyok benne, hogy egyetértenek velem, hogy minden erre vonatkozó információt át kell adni a rendőrségnek. Vannak a helyi közösségekben emberek, akik tudnak ker törzsőrmester brutális haláláról, az elkövetőket rendőrség és bíróság elé kell állítani országunk jövője érdekében gondoljunk egy csodálatos rendőre és gyászoló édesanyjára. Nagyon sajnálatos, hogy ezt a beszédet nem elég tisztelettel hallgatták egyes képviselőtársaim. Köszönöm szépen. Most pedig Pupákis képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék arra emlékeztetni, mennyire fontos a korlátozott embereknek, a fogyatékos emberek jogainak a tiszteletben tartása. Tiszteletben tartása. Fontos, hogy ők részt vehessenek az emberi élet minden egyes részében, azonban azt is tudnunk kell, hogy nem mindenki vehet részt teljességgel az életben. Van 30 millió vak Európában ők nem tudják elolvasni, hogy például egy általuk megvásárolt terméknek a csomagolásán mi olvasható. Éppen ezért szeretném a bizottságot arra kérni, hogy a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba a vakok és látok szervezeteivel, és legyen egy olyan címkézési csomagolási rendszer, amely alkalmazza a vakok által olvasható írást is, és a ilyen fogyatékossággal élő emberek is el tudják olvasni a csomagolásokat. Köszönöm. Onorevole Papa Nicolau. Nikola úr a szó. Elnök asszony, a legutolsó csúcs végkövetkeztetései nem nevezhetők megnyugtatónak. Az az előrejelzés, hogy adósság átrendezésre szorul 2013 után egy tagország, ez ahhoz vezetett, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag visszalépünk a válság kezdetekor uralkodó állapothoz képest. Görögországban érezhető már ez az újabb fejlemény, és ott különböző gazdaságtudósok vitatkoznak arról, eh, hogy hogyan tudná Görögország az adósságszolgálatot megfelelően ellátni. Tehát itt mindenképpen hosszú távú megoldást kell találni. Az az igazság, hölgyeim és uraim, hogy az előrejelzés az egy nehéz műfaj. Görögországban egyre rosszabbá válik a helyzet, ahelyett, hogy kilábalnánk a válságból, és az állami kiadások, az állami költekezés nem éri el azt a szintet, amit tulajdonképpen el kellene érnie, hogy az előrejelzéseket követjük. És sajnos a munkanélküliség is csak egyre jobban nő. Egyetlen egy válasz van erre mindenhonnan, az, hogy fejleszünk, fejleszünk, de kapunk ehhez segítséget? Nem

Grazie, la parola Köszönöm szépen, McGuinness képviselő kap Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy kollégám is, én is a gazdaságról szerettem volna beszélni, azonban ez a szörnyűséges meggyilkolása Észak-Írországban a katolikus rendőrnek megváltoztatta szándékaimat. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy milyen tragédia van a család számára és az országnak is ez a decemberben végezte el a tanfolyamát, 25 éves volt mindössze, amikor felrobbant a bomba gépkocsi alatt. Édesanyjával beszéltem, amikor azt kérte a katolikusokat, hogy ennek ellenére azért lépjenek a rendőrségi szolgálatba semleges rendőrségre van szükség, és azt kérte a katolikusoktól, hogy ne féljenek azért a szolgálatba állni. Megint csak az ő szavait idézem, és az ő szomorúságát. Nem akarunk visszamenni a ö, sötét ö, korszakba, amikor féltünk és terroralkodott. Ne engedjük, hogy ez a haláleset ö, E- ezt eredményezze. Fontos, hogy azok, akik e, ezt elkövették, azok jelentkezzenek és e, álljanak a rendőrség ellen. A Európa segítette a béke folyamatot és a rendőrséget, és ennek a folyamatnak folytatódnia kell. Köszönöm. A Ivánna képviselő kapja meg a szót. Bună doamna președinte. Tisztelt elnök asszony, Romániában van egy törvény, amelyik azt mondja, hogy az oktatók, tanároknak magasabb béreket kellene kapniuk, mert jelenleg nagyon alacsonyak ezek a bérek. A parlament megszavazta, viszont nem alkalmazzák. A tanárok kivívták jogukat a bíróságon, és a bíróság végleges döntést hozott, jogerős döntést hozott, ugyanakkor a kormány mégsem akarja ezt tiszteletben tartani. Egy új jogszabályt hozott, ami pedig korlátozza a tanároknak a fizetését. Ez egyszerűen sérti a demokráciát, és veszélyes működési forma a román intézmények részére kockázatot jelent ez, és a stratégia, az Európai Uniós 2020-as stratégia céljait fenyegeti, mert tudjuk, szükségünk van az oktatásra, a versenyképességre ahhoz, hogy egy megfelelő kutatásra, tanulásra épülő társadalmunk legyenek. Vannak jó tanárok, olyan tanárokra van szükség, akik hatékonyan és jól fizetetten tudnak dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Panaszescu képviselője a szó. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! a következtében, hogy nem ért a ö, munkájá, dolgához a ö, kormány és a Passzeszkú rendszer működése következtében az egészségügyi szolgáltatás és a biztosítók a ö, szakadék szélére kerültek. Ö, Ettől szenvednek az orvosok és az egészségügyi dolgozók és a betegek is. Egyszerűen az emberi méltóságot sem veszik figyelembe. Javítani kell ezen a helyzeten, azonban nem hozzák meg azokat az intézkedéseket, amiket kellene. A közelmúltban egy partnerséget hoztak létre az orvosok szakszervezete és a képviselők között azért, hogy valamivel jobb eredményeket tudjanak elérni a tárgyalások során az egészségügyi miniszterrel, illetve a társadalombiztosítási kasszával. Szeretném felhívni az Európai Parlament figyelmét erre a helyzetre, mert hogyha ezt a román parlamentnek ez a lépése nem fog sikerre mm, jutni, akkor ez megint csak azt fogja mutatni, hogy milyen hatalommal való visszaélés történik, és egyszerűen már nincs meg a hatalmi ágok szétválasztása. Köszönöm. Köszönöm. Mazip képviselő kapszót. De don Felipe de Borbón, que lleva el histórico título. Elnök asszony. Don Felipe de Bourbon Asturias hercegének címét viseli, és róla akarok beszélni. Felszólította a brit hatóságokat és a spanyol hatóságokat, hogy oldják meg a gibraltári konfliktust. És valóban ennek meg kell történnie, ne felejtsük, hogy ez megjelenik az Európai Parlamentben is. Spanyolország és az Egyesült Királyság demokratikus országai, tagállamai az Európai Uniónak ilyen módon elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sziklát, a gibraltári sziklát a britek tartják hatalmukban. Nem szabad, hogy egy demokratikus ország területét egy másik demokratikus ország elfoglalja, és ugyanez vonatkozik Észak-Ciprusra, is. egyébként a múltkor jártam ott. Köszönöm szépen, most pedig, hogyha jól látom, Fajon képviselőasszony nincs itt, úgyhogy megadom a szót Nevedalova képviselőnek. Köszönöm szépen, az Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági térségébe szeretne válni. Ehhez pedig a jövőbe, a fiatalságba és az oktatásba kell befektetni. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk a fiatalok oktatása érdekében. Nos, az Európai Unióban azonban folyamatosan arról hallunk, hogy miért ne finanszírozzuk az oktatást. A krízisre hivatkoznak, a krízis kihatásaira hivatkoznak. Mint hogy a több éves pénzügyi tervről nekünk is lesz egy szavunk, ezért valóban arról is döntenünk kell, hogy mennyit szánunk Európa jövőjére mennyit számolunk az oktatásra. Elfogadhatatlan az, hogy a pénzeszközeket átirányozzák egyes tagállamokban. Nos, hogyha a jövőbe akarunk befektetni, akkor fiatalokra is gondolnunk kell. La parola allon... Most pedig megadom Tremóza képviselőnek a szót. Moltes gracias, señora presidente. Dear colleagues, I want to denounce... Kedves kollégák! Az Európai Unió egyik eh, pillérét érte támogát, támadás a belső piacot, és a áruk szabad um, mozgását. A katalán újságok és a katalán húszszövetség arról számolt be, hogy Katalóniából Franciaországba hússzállító szállító teherautókat francia gazdák támogatták, támadták meg, mi több, feltörték -e kamionokat, és a hús szállítmányt elpusztították. 2011-ben ez kétszer történt meg. A legutolsó hústámadás néhány héttel ezelőtt történt meg, amikor egy hússal roskadásig megtelt kamiont támadtak meg a francia parasztok, és 20 ezer kiló friss húst tettek felhasználhatatlanná. A Franciaországon kívül mm, ről származó hús elleni támadás súlyos kihatással van a katalán húsiparra, 50%-kal csökkentek a katalán húsipar eladásai. Az Európai Bizottsághoz írásos kérdéssel fordultam,

Köszönöm szépen, most pedig az utolsó hozzászólás következik. Szkarász asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Januárban a bizottság elfogadta azt a stratégiát, amely arról hivatott gondoskodni, hogy csökkenjen az iskola elhagyók száma. Szeretnénk arról gondoskodni, hogy Európában legfeljebb 10%-a hagyja el a diákoknak az oktatási intézményt. Szeretném mindannyiuk figyelmét felhívni arra, hogy május 16-án lesz Brüsszelben egy tanácsi ülés, amely ezekkel a szempontokkal fog foglalkozni, és szeretném kérni önöket, hogy a iskola elhagyó fiataloknak a támogatása érdekében mindent tegyenek meg. Fontos, hogy folytatódjon az ifjúság oktatása, képzése, és így lépjenek be a munka világába, különösen ami pedig a testi és szellemi fogyatékos diákokat illeti, őrájuk vonatkozik az EU konvenció is, ők is részét kell képezzék az oktatásnak. Elnök, köszönöm szépen. A rend szerint pedig most Jegle asszony jelentése következik, jelentés a nők mezőgazdaságban és a vidéki